Yes, good afternoon. Um, and the first item on the agenda uh, this afternoon is the Délután napirendünkön az első pont, a 2009-es mentesítés általános uh, költségvetés szakasza, harmadik szakasz, és Őri urat fogjuk megkérni azonnal, késlekedés nélkül, hogy számoljon be a mentesítésről, majd pedig őt követi Betnei úr. Be bizottság képviseletében. Elnök asszony, a kérdésem először az lenne, hogy miután nem egy mentesítésről van szó, hanem itt az alapok mentesítéséről is szó van, hogy megoldhatjuk-e azt, hogy én egy csomagba beszélnék az egészről, és úgy hallják meg így tulajdonképpen, hogy mondjam, jobban tudunk gazdálkodni az idővel. Okay. Uh, yes, I'd be delighted if you could. Thank you. Okay, thank you very much. Jó, hát hál' Istennek azt kell, hogy mondanom, hogy nem lesznek nagy dolgok abban, amit el tudok mondani. Ez a jó hír. Tehát alapvetően komoly problémákat, ahogy a számvevőség sem, mi sem találtunk a, a költségvetésekben. Azt kell mondanom, hogy van egy általános probléma, amit de már akkor fölhívtuk a figyelmet, amikor tavaly a költségvetés előterjesztője voltam, hogy rendszeresen előfordul az, hogy amikor szociális tárgyú kiadásokról van szó, oroszlánként küzdünk mm, előirányzatokért, és aztán amikor a beszámoló ideje eljön, akkor azt tapasztaljuk, hogy a, a tagországok nem hívják le a megfelelő összegeket, az intézmények pedig nem költik el a rendelkezésekre álló összeget. Ez azt kell mondanom, hogy mindenféleképpen mind a mi területeinknek, mind a hozzánk kötődő vagy általán, általunk felügyelt intézményeknek nem tesz jót, rontja a tárgyalási pozícióját, és különösen nem szerencsés a következő költségvetés előtt. Tehát a, a, az első megjegyzésem az, és ezt itt a szociális, Európai Szociális Alap kapcsán elismerve azt, hogy 97,1%-ban felhasználták, tehát ez tulajdonképpen rendben van a kifizetési előirányzatokat, de sajnáljuk, hogy a <clears throat> tagállamok a pénzügyi válság ellenére nem hívják le a szociális alap eszközeit. Vannak természetesen hibák, ezeknek mindig megvan a következménye, bár itt arról kell beszámolni, és ezt a jelentésben jelezzük is, hogy egy komoly javulás állt be, hiszen a 2007-es 54%-ról 36%-ra esett vissza. Nyilván a bizottságnak is jelentős szerepe van abban, hogy ez, hogy ez ilyen pozitív irányban alakul, ezt mindenféleképpen elismeréssel nyugtázzuk. Azt kérjük a bizottságtól, hogy a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatok felgyorsítására irányuló program folytatása révén járuljon hozzá, hogy ez a gazdálkodási rend vagy fegyelem ez még tovább ö, ö, javuljon, és, ö, és külön öröm, és ezt ö, most, a, amikor a 2020-as stratégia most már lassan részletes programjaihoz közeledünk, hisz ugye már jönnek be a az egyes nemzeti reformprogramok, hogy a szociális alap kiadásainak is a túlnyomó nagy része a foglalkoztatás javítására, a foglalkoztathatóság javítására koncentrált. Azt gondolom, hogy ez az, amiről nagyon sokszor beszéltünk, hogy a, az unió különféle eszközei, akár milyen célról is van szó, strukturális kohéziós, akár közös agrárpolitikai pénzekről beszélünk, mindig kell, hogy legyen egy olyan fő célkitűzésünk, ami talán a fő prioritás most az Európai Unióban, az, hogy új munkahelyeket kell mindenáron létrehoznunk. Ez tehát egy jó irány, ezt megint csak jó érzéssel és pozitív ö, ö, ö, pozitív tényezőként jelezzük meg és talán annyi egy javaslattal élünk, miszerint kérnénk a számvevő széket, hogy nézze meg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb kiadásokat, egyéb költségvetési sorokat is, és talán egy alaposabb elemzés az közelebb visz minket ahhoz, hogy vajon miért nem tudják a tagországok lehívni teljes mértékben a szociális alap kiadásait. Ez azt hiszem, hogy mindenféleképpen hasznos, és mondom, nem annyira kritikai, mint inkább segítő szándékú maga a felvetés. Ha az egyes intézményekre áttérünk, akkor az Európai Szakképzési és Fejlesztési Központ lenne a következő, hogy itt egy probléma volt, a, a számvevőszék szerint 1 millió 600 ezer eurós működési kiadást törölni kellett, és hát mindenféleképpen azt a kérést, vagy azt a törekvést támogatjuk, hogy az évenkéntiség elvének a, a tiszteletben tartása érdekében javítani kell itt mind a programozást, mind a, az ellenőrzést, és egyébként nem láttunk különösebb problémát az intézet működésében kifejezetten kíváncsiak vagyunk, hogy a, a Norvégiával és Izlandval kapcsolatos tevékenység kapcsán köttetnek-e majd új megállapodások, és, és tudomásul vesszük azt, hogy maga az intézet is tudatában van az előbb említett hiányosságoknak, és, és vállalta azt, hogy erőfeszítéseket tesz a helyzet javítása érdekében. A Dublin mi alapítványjal kapcsolatban voltak az elején az különféle ideiglenes elszámolási viták és hiányosságok, ezt a tavalyi beszámolóban is hallottuk. Mi úgy látjuk, hogy itt azért komoly erőfeszítések történnek, hogy, hogy javuljon a, a helyzet, és ígéretet tett az alapítvány, hogy korrigálja a felvételi ajánlásokat jobban fogja kommunikálni. Tehát én úgy látom, hogy alapvetően a, a pénzügyi szabályaival egyensúlyban van annak megfelelően Gazdálkodok, nem látok okot, hogy különösebb kritikákat fogalmazzunk meg az elhangzotton túl a munkai biztonsági és egészségvédelmi ügynökség, itt is törölni kellett, nem is keveset tulajdonképpen 18 százalékot a működési kiadásokból, valamint át kellett vinni 3 millió 500 ezer eurót a következő évre. Itt tehát azt gondoljuk, hogy a rendelkezés álló erőnyzatok legnagyobb mértékű felhasználása és az is elvének fokozottabb tiszteletet tartása érdekében javítani kell, ugyancsak, mint korábban a programozást és a, az ellenőrzést. A költségvetési beszámoló egyébként megfelel a, a 2009. december 31-i tényleges pénzügyi helyzetnek, és maguk a pénzáramlások azok összhangban vannak a, a, az ügynökség saját szabályaival. És végül az Európai Képzési Alapítvány itt is a tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a költségvetés éves beszámolóval nincs probléma, ezt rendben levőnek látjuk a számvevőszékkel, összhangban a beszámoló alapjául szolgáló ügyleteket a számvevőszék is jogszerűnek és szabályszerűnek ítéltem, mi sem tekintjük ezt másként. Sajnáljuk, hogy 2009-ben több költségvetés átcsoportosításra kerül sor. A bérek, többek között a bérek költségvetését érintő 9 döntés miatt a számvevőszék észrevételeket tett az átcsoportosítások vonatkozásában, hogy szigorúbban kell értelmezni a költségvetési rendeletet. Az intézet tett már lépéseket a költségvetési átcsoportosítások szigorúbb nyomon követése és ellenőrzése érdekében, tehát azt gondolom, hogy az ilyen értelemben rendben van. Mi annyit tehetünk ebben az esetben, hogy nyomatékosítjuk, hogy ez a helyes irány, szorosabban kell követni az alaprendelet előírásait, és még akkor is komolyabb tervezést kell végezni, hogyha tudjuk, hogy a személyzeti és adminisztratív költségek külön költséges tervezése az okozhat problémákat, de azért nem megoldhatatlan problémák ezek. Tehát egész évben mondom, túl sok újdonságot és túl sok látványos dolgot nincs mondani. Hál' Istennek a, a, a gazdálkodás az, a, az rendben folyik, semmilyen kirívó vagy szándékos hibát nem nagyon láttunk. Az általános megjegyzésem az, hogy, hogy ami pénz van, azt, azt értelmesen el kell költeni, és nem érdemes benne hagyni, mert legközelebb kevesebb lesz. Tehát ilyen, ilyen értelemben erre érdemes odafigyelni. Köszönöm szépen. Thank you very much for that. Uh, and I... Nagyon köszönöm. Most röviden Perszeneri úrnak adom meg a szót, és kérem, hogy tegyen fel kérdéseket Őri úrnak, vagy fűzön Petővé észrevételt. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, a bizottság üdvözli a jelentést, és a számvevőszék jelentését is. A javulás nem csak a hiba rátát illeti, ezt jól ismerjük, de évről évre természetesen a statisztikák fényében ez is változhat. Minden indikátor szintjén a számvevőszék azt mondja, hogy az igazgatóságok, fő igazgatóságok beszámolója is átlátható, most először idén a kategóriás legjobb kategóriát kapott, és a mellékletében a jelentésnek olvashatják, hogy az ESA jó egészségnek örvend holott a helyzet elég nehéz, hiszen a shared management, a megosztott irányítás bizony sokkal komplexebbé teszi a helyzetet, és a hiba esélye is nagyobb tudjuk, hogy alul teljesítése van a költségvetésnek több okból, akár technikai okból is van ez. Például, hogy a jogosultságok időszaka eh, kitolódott a válság miatt 2011-ig kell élnünk a lehetőségekkel, és valahol az alul teljesítás a lehívások nem megfelelő része, nem megfelelősége pontosan ebből fakadt 2008-ban nehéz időket éltünk, hogy a mentesítést a parlament megadhassa, és jogosan kérte a parlament, hogy a bizottság járjon el sokkal körültekintőbben, és bizonyos programok esetében a kifizetések, a lehívások már javulnak. Bízunk abban, hogy idén és az elkövetkező években majd a késedelmet sikerül csökkentenünk. Ez a legfontosabb, természetesen minden kérdésre szívesen válaszolok. Monsieur um, uh, Kinga Gönz. Kinga. A következő parancsoljon. Magyarul folytatnám. Shadowként szeretném alapvetően megerősíteni azt, amit Őri Csaba elmondott. Azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon pozitív és fontos javaslatok vannak a jövőre vonatkozóan a jelentéstevő anyagában. Néhány apró kiegészítést vagy megjegyzést fűznék hozzá talán kezdve a Eurofunddal, a European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a jelentéstevő a jelentésében a hangsúlyt Eh, a számvevőszéki jelentés fontos megállapításaira tette, és figyelmen kívül hagyott, vagy legalábbis értékén kezelt olyan megjegyzéseket, amelyek technikai jellegűek. Azt gondolom, hogy a súlyozás ebből a szempontból nagyon fontos és megfelelő, és ezt mi is támogatni tudjuk. A European Training Foundation esetében szintén támogatjuk Eh, a, a jelentéstevő jelentését, és itt is fontosnak tartjuk, hogy a jelentés maga is eh, megjegyzi, hogy a, hogy a felvetett problémákat a szervezet maga kiavította illetve komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy, eh, hogy ezek pontosan ebbe az irányba változzanak, amelyeket ő is abba felvetett. Itt lesz majd egy módosítónk egy aprósággal kapcsolatban, de a lényeget ez nem érinti. European Agency for Safety and Health at Work ezzel kapcsolatban szintén azt gondoljuk, hogy, alapvetően pozitv és támogatható a, a jelentés. Itt talán azt érdemes megjegyezni, amit egyébként a számvevőszéki jelentés is hangsúlyoz, hogy, hogy nem véletlenül alakul úgy, hogy bizonyos összegeket nem tud elkölteni egy szervezet, és a, a jelentés maga, már a számvevőszéki jelentés maga is felsorol ilyen okokat. Nyilvánvalóan, hogy ezeket az okokat ki lehet küszöbölni, és ez nem csak és kizárólag a szervezeten múlik, akkor jobb lesz a, a források felhasználása kevésbé lesznek átviendő összegek, ami kétségtelenül probléma, de azt gondolom, hogy itt mindenkinek feladata lehet ebben, hogy ez másként legyen a jövőben, és ugyanígy támogatni tudjuk a Center for Development of Vocational training kapcsolatos jelentést. Itt is lesz majd egy apró módosításunk de, de azt gondolom, hogy ez egyik sem érinti alapvetően a lényeget, hogy köszönjük szépen és támogatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek, kicsit késtem. Nem hallottam végig, amit Őri úr mondott, de amit hallottam, azzal teljesen egyetértettem. Nagyon fontosnak tartom, és Szőri úr is elmondta, mindegyik véleményében a különböző alapítványokról és ügynökségekre vonatkozó véleményéről, hogy valóban a 2009-es évben megfelel a törvényességnek, a jogszerűségnek a gazdálkodás, ez világosá válik a véleményben. Van néhány kérdés, a különböző alapítványok esetében, amikre szeretnék gyorsan kitérni, néhány észrevételt és egy-két kérdést is szeretnék majd feltenni. Itt van mindenek előtt az Európai Alapítvány, az Élet az a Dublini Alapítvány. Itt a 2008-as, 2009-es jelentést is megnéztem, hogy voltak-e különbségek, vagy a Dublin Alapítvány valóban eleget tett a számvevőszék 2008-as megállapításának vagy kéréseinek. Egy kérdésem lenne konkrétan. Itt azt olvashatjuk, hogy 2010. július 1-től a kivételek regiszterét készítette el, ez a 15. pont, és ezt igazából nem értem. Kérdezem, hogy valaki meg tudná mondani nekem, hogy pontosan mit értsünk ez alatt, hogy a kivételek jegyzéke. Itt a különböző évek kifizetéseiről is szó van. Tudom, hogy tavaly is voltak problémák, amikor a Dublini alapítvány is ígéretetett arra, hogy ezek a hibák többet nem fognak előfordulni. Kérem, hogy válaszoljon erre Őri úr, hogy konkrétan ez mit akar. A következő az Európai Képzési Alapítvány. Itt is volt a számvevőszéknek néhány megállapítása. Azt mondta, hogy az alapítvány 2010 májusában döntött egy tervről, amit 2013-ig kívánnak teljesíteni a számvevőszék teljes ellenőrzése alatt. A kérdésem az, hogy miért kell ehhez ilyen sok idő 2013-ig? Miről, miről van itt szó? És örülök annak, hogy intézkedtek eh, annak érdekében, hogy a, eh, az igazgatóság minden átcsoportosításról kapjon tájékoztatást, és nem csak akkor, amikor a küszöböt túlépő átcsoportosításokról van szó. De kérdezném, hogy mi ez a késés, mi, ez a csú, mi magyar ez a csúszást a 2013-ig eh, terjedő időszakot. A következő az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nincs is igazán kérdésem. Teljesen elégedett vagyok azzal, amit itt olvastam. És végül az Európai Képzési Alapítvány, eh, bocsánat, az előbb a Szakképzés Fejlesztési Központról volt szó, tehát most a Képzési Alapítvány 2009-es eh, eh, költségtervezését és végrehajtását így a jogalap indokolja és az, hogy az utolsó percben két milliós átcsoportosításról volt szó, talán el tudnák mondani, hogy miért szerepel itt ez a két milliós az alapítványnál azt ígérik, hogy jobban be, tudják, be fogják tartani a költségetési rendelben foglaltakat, a számövőszék is ezt kéri tőlük. Tőri úrnak nagyon köszönöm a véleményét, mint mondtam, egyetértek. Egy-két módosítót talán majd benyújtunk, ez elsősorban attól függ, függeni, hogy milyen válaszokat hallok. Köszönöm szépen. Akkor visszaadom a szót majd Őri úrnak, hogy reflektáljon az elhangzottakra, és majd a, vagy pedig a módosítók benyújtásának határideje után is nyilván folytatódik a vita. Őri úr, parancsoljon! Mindenek előtt köszönöm a, a, az elhangzott véleményeket. Ha jól láttam, azért nagy divergenciák nem fordultak elő, hogy ez a kivételek regisztere, ez egészen pontosan mi, micsoda, hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, de meg fogom nézni tehát nem, nem, nem mentem bele ilyen részletbe, mint, mint Marion, de meg utána nézek, és aztán megkeresem a Harkin képviselőasszonyt, és, és, és megbeszéljük, hogy okoz-e problémát. Az én sejtésem szerint ez nem, nem okoz különösebb problémát. A 2013 itt nyilvánvalóan egy hosszabb projektről van szó hogy ez mennyire indokolt és mennyire megindokolt, ezt én nehezen tudom, tudom megítélni, de adott esetben kérhetünk részletesen magyarázatot hozzá, és akkor, akkor el tudjuk dönteni, hogy ez jelente problémát, vagy nem jelent problémát. Én szívesen veszek minden fajta módosító indítványt és minden ilyen módosító indítelmű, azt gondolom, hogy értelmesen beszéljünk. A, amit én fontosnak tartottam itt most elmondani, hogy sok kritika érte a, a, az intézeteket, az alapítványok gazdálkodását az elmúlt években az alapítványok ígéretet tettek arra, hogy, hogy javítják a gazdálkodásukat, javítják a költségvetési fegyelmet, és ebben szemmel láthatólag mindenki, aki ezt vizsgálta, úgy ítéli meg, hogy jelentős előrelépés történt. Tehát én ezt a tendenciát egy nagyon jó tendenciának és fontos tendenciának tartom. Magukat az intézeteket meg fontos partnereinknek, tehát örülök, hogy nem, nem kell nekünk nagyon kötözködni. Mondom, a Marian Harkin által kérdezettekre némi plusz információra van szükség, de meg fogom keresni a magant, és természetesen tisztázzuk azt, hogy ez jelenthet-e problémát. Mondom, az én sejtésem szerint nem, de, de alaposabban meg kell ahhoz néznem, hogy egészen konkrétan tudjak rá válaszolni. Köszönöm szépen. Uh, Marian, csak nagyon röviden én úgy emlékszem, hogy valami más alkalommal az alapítványok is képviseltetik magukat, amikor az ő mentesítésükről volt szó. Lehet, hogy nem így volt, de úgy emlékszem, hogy januárban el fognak jönni, januárban itt lesznek. Jó, rendben van, az, az nagyon jó lesz. Hogyha más ehhez nem kíván hozzászólni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy eh, december 13-ig lehet módosítókat benyújtani, és február 1-én eh, fogjuk elfogadni a jelentést. Nagyon köszönöm, Őri úr, és akkor rátérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig az Európai szakképzés együttműködés az Európa 2020 stratégia támogatásáért, és már is átadom a szót Nagyja Hírsnek, eh, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! Az EU 20-as 20-as stratégia kontextusában készült ez a jelentés, a jelen, az árnyék jelentős tevőkkel nagyon jó volt az együttműködés, van már visszajelzés, és a SZEDEFOP reakciója is nagyon segítségemre volt. Azt gondolom, hogy a szakképzés nagyon fontos értéket képvisel, hiszen nagyon sokszor beszélünk a felsőoktatásról, de az EU 20 20-as stratégián belül is nevesíteni kell, hogy magasan képzett munkaerőkre van szükség. Így nyilván nem csak az egyetemi főiskolai végzettségűekre gondolunk, hanem olyan fiatalokra, akiknek szakképesítése van, akik magas minőségű ö, tanulmányokat végezhettek ezért gondolom, hogy a minőség az egyik kulcsfontosságú fogalom ebben a dokumentumban és a bizottsági dokumentumban is. A szakképzésre szeretnék, mint területre most kitérni. Teljesen világos, hogy az első képzés, az alapképzésnek egyfajta készségeket kell kiépítenie, a skilleket, tehát ez az alapvető olyan alapokat képző képzés, amire utána lehet építeni. Fontos az is, amiről már volt szó a Kulturális Szakbizottságban is, hogy a szakképzésnek legyen egy jó imázsa. Nagyon sok tagállamban ez nincs így, ott kifejezetten rossz, a szakképzés imázsa, és erősíteni kell azt a hitet, hogy amennyiben a minőséget biztosítani lehet, akkor egy egyetemi főiskolai végzettséghez is igenis hasonlítható egy jó szakképzés. Az átjárhatóság is nagyon lényeges, mert hogyha valaki például egy mesterszakot elvégzett, akkor mehet főiskolára is. Tehát az átjárhatóság az egyik féle képzési trendről a másikra is hangsúlyozandó. Azon fiataloknak az aránya, akik abba hagyják az iskolát, lemorzsolódnak, nem fejezik be, elég magas. Ez azonban sokkal magasabb, mint például a főiskolán a fiatalok aránya, akik nem fejezik be főiskolai tanulmányaikat. És hát ez nyilván utána egyenes út a munkanélküliséghez. Azt gondolom, hogy a parlamentnek komolyan kell vennie ezt a területet. Lényeges lenne például egy kísérleti projekt felállítása, ahol a helyi szinten a fiatalok, a vállalkozások, a képzőintézetek között egyfajta együttműködési hálózat jöjjön létre, hogy ezeket a fiatalokat úgy kezeljék, hogy kapjon esélyt, hiszen mindenkiben ott van a potenciál. És nem csak az iskolában fejtik ezt ki. A továbbképzés. E területen nagyon fontos, hogy a számokat is látjuk, hogy az, aki egy továbbképzést választ, főleg bizonyos kor elértével már letesz az ilyen ambíciókról. Az eddigi pálya ívek már nem olyan lineárisak, mint korábban, és ez nyilván sok tényezőtől függ, ezért a munkavállalók részéről azt a fogékonyságot és azt a motivációt, hogy vegyék igénybe a továbbképzéseket, mindenképpen erősíteni kell. Egy új modult is javasoltunk, egy checklistet a továbbképzések vonatkozásában, ami mögött az áll, hogy a munkavállalók tulajdonképpen lemérhetik, hogy a munkaerőpiacon mennyit érnek. Tehát, ha valaki mondjuk tíz éve semmilyen továbbképzésben nem vett részt, még egy vállalaton belül sem, de egy új munkahelyre pályázna, akkor vajon milyen eséllyel pályázna egy ilyen új munkahelyre? A munkavállalóknak fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hol van szükségük további, mely területeken van újabb modulokra szükségük, tanulmányokra, tudásra, hogy megveszhessék a lábukat esetleg egy új munkahelyen. Online hozzáférhetővé kell tenni akár ezeket a képzéseket, és azt is látniuk kell a munkavállalóknak, hogy hol van még pótolni valójuk, ha például nem tudják kezelni a számítógépet. Ha tehát érzik azt, hogy van tennivalójuk, pótolni valójuk, akkor nem nyugodhattak a babérjaikon, alapozva az első képzésükre. A rugalmasság és a mobilitás a következő fontos aspektus. Itt a modulokat ugyanúgy üdvözöljük az első képzés során. Fontos hogy egy másik EU-s országban is folytathassák a tanulmányaikat a, a tanulók, és ezeket el is ismerjék nekik. Tehát itt sokkal inkább eredményorientáltá kell válnunk, és ezáltal a mobilitás is nőne. Hogyha már fiatalon elmehet valaki külföldre tanulni, akkor nyilván nagyobb az esély, hogy ez később is megismétli. Elismerem és üdvözlöm azt is, hogy a Europass, az Equat eszközöket sokkal inkább igénybe veszik, de azt gondolom, hogy fontos lenne ezeket még inkább reklámozni. Önmagában Európa már egy sikertörténet, ezeket az eszközöket kihasználják a fiatalok, egy másik dolog, ahol a tagállamoknak azonban még van pótolni valójuk, az az, hogy elismerjék a szakképesítéseket az egyes tagállamokból. Tehát egy diplomát szerez mondjuk valaki egy bizonyos tagállamban, akkor ez ennek birtokában egy másik tagállamban is vállalhasson munkát. E területen vannak még hiányosságok, ezeket pedig le kell küzdeni. Ugyanakkor az informális is a tehát nem formális keretek között történő tanulmányokat is el kell ismerni, mert itt az elismeréssel vannak hiányosságok. Végezetül a finanszírozásról még röviden. A szociális alap, az Európai Szociális Alap azt gondolom, hogy egy nagyon jó keret, de explicit javaslat az is, ahogy a néhány tagállam már kísérletet tett arra, hogy hát egyfajta csekket állítson ki, egy, egy, egy utalványt állítson ki azok számára, akik alacsonyabb jövedelműek, hogy részt vehessenek továbbképzésekben. Ezek lettek volna a legfontosabb pontok, röviden összeszedve, várom a vitát a tagokkal és a árnyék jelentéstevőkkel is, várom a módosítókat is, hiszen ezekkel előrébb lehetne mozdítani ezt az egész területet, a képzések, szakképzések, továbbképzések területén, hiszen ezek magas értéket képviselnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gönc Kinga következik. E, sajnos úgy alakult, hogy az SND Shadow Rapporteur sem tud itt lenni, úgyhogy én szívesen szólnék egy pár szót, most ilyen szűk körben vagyunk láthatóan e, ma. Szeretnék megköszönni Nagy Hirsnek a, e, a jelentését. Mi is azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, azt tudjuk, hogy az egyik legnagyobb probléma a foglalkoztatás csökkenése és a szociális konzekvenciái ennek, és a 20 stratégiának az egyik kulcskérdése lesz a foglalkoztatás. Ahhoz pedig feltétlenül szükség van arra, hogy a szakképzés részben, ahogy Nagyja is mondta, rugalmasabb legyen, sokkal inkább közel kerüljön a munkaerőpiaci tényleges igényekhez, legyen egyfajta olyan mobilitása, eh, ami a fiatalok számára lehetővé teszi, hogy ne csak országon belül, hanem határokon átnyúlóan is eh, találjanak maguknak eh, lehetőségeket. Abszolút egyetértünk azzal is, hogy az Európai Szociális Alap nagyon fontos forrás ehhez, Természetesen megnézzük részletesen a, az anyagot, és fogunk küldeni hozzá módosítókat. Egy dolgot még hadd tegyek szóvá most, hogy a, az előzőleg tárgyalt European Training Foundation-nek éppen most van egy konferenciája, úgy tudom, hogy itt a házban a kollégáimtól, ami éppen ezzel a, a témával foglalkozik, a szociális befogadás, a social inclusion vonatkozásában, tehát itt összetartanak a dolgok, és úgy tűnik, hogy többen eh, dolgoznak ezen a témán, nagyon fontosnak tartjuk, eh, támogatjuk, és eh, szeretnénk mi magunk is hozzájárulni ahhoz, hogy egy olyan anyag álljon elő, aminek nagyon széles támogatottsága lesz. Köszönöm szépen! Thank you. Uh, Mr. Kozlowski, please. Kozlowski képviselő következik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani Hirsch képviselőasszonynak, és gratulálnék a jelentéséhez az európai együttműködéshez, amikor a szakképzésről beszélünk. Az EU 20-as 2020-as stratégiának keretében tárgyalunk most erről a témáról. Nagyon jó tervezetről van szó, meg tudjuk állapítani az egyértelmű csapát és irányokat a jövőre nézvést és látszik ebből a jelentésből is, hogy folytatnunk kell minden erőfeszítést, hogy a szakképzés előtti akadályokat leküzdjük. Kihívásokkal találkozunk természetesen, és lenne egy pár kérdésem és kérésem, hogy majd integrálja megedzéseimet a jelentésbe. Egyrészt ki kell emelnünk a partnerségeknek a szerepét a helyi szintű, tehát az önkormányzatok, a vállalkozások között, akik nagyon fontos szerepet játszanak, amikor a szakképzést meg kell valósítani, és adaptálni kell a jelen az elvárásokhoz. Ugyanakkor a vállalkozási szellemet is fokozni kellene, hiszen motiválni kell az embereket, hogy az életen át tartó tanulásban vegyenek részt. Tehát az önképzés is nagyon fontos elem, ezt is integrálni kellene a jelentésbe. Aztán valamiféle értékelési rendszert is szeretnék látni, különös tekintettel a képzési programokra az európai szociális alapot talán egy kicsit rugalmasabbá kellene változtatni, hiszen a, az európai munkaerőpiac is állandóan változik, újdonságok jelennek meg, és ezeknek le kell csapódniuk a képzési programokban is. Azt gondolom, hogy a megjegyzéseim kiegészíthetnék, javíthatnák ezt a jelentést, tervezetet. Önmagában nagyon jónak tartom egyébként a dokumentumot is. Köszönöm a jelentéstevőnek. Eli asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Emily Törinen kolléganőm nincs ma körünkben, elnézést kér ezért, úgyhogy én az ő véleményét szeretném elmondani. Átfogóan támogatni tudjuk a jelentést, és úgy véljük, hogy jó irányba ható a jelentés, és a legtöbb témát, központi témát lefedi a szakképzés terén. Ugyanakkor bizonyos javaslataink vannak, témák, amelyeket szeretnénk még inkább kidomborítani a szövegben. Úgy gondoljuk, hogy a szakképzésnek ingyenesnek kellene lennie, és mindenki számára hozzáférhetővé kellene azokat tenni. Figyelembe kell vennünk a fiatalok, amikor a munkaerőpiacra bejutnak, milyen nehézségekkel küzdenek, és külön figyelmet kellene a fiatalokra szentelnünk, amikor a szakképzésről beszélünk. Valóban jelentős összefüggés van az Európa 2020-as stratégia és a szakképzés között, ami a szakképzést illeti, annak támogatnia kell az Európa 2020 a stratégia gondolatait, és jó lenne, hogyha a kettő jobban összefüggne a jelentésben. Ki kell emelni, hogy a vállalatoknak szükséges befektetniük a szakképzésbe, a munkavállalóik szakképzésébe. Ez nem csak egyéni kezdeményezés, akinek felelnie kell saját képzéséért, hanem megosztott felelősségről van szó, hiszen a vállalkozásoknak érdekük a finanszírozás, hiszen a dolgozóik folyamatos szakképzéséről, az abba való investícióról van szó. Együttműködésben, szoros együttműködésben kell minden részes féllel ö, fellépni, az oktatási központokkal, a különböző munkavállaló érdekképviseletekkel. A szakképzés szeretné, a szakképzésben ezzel kapcsolatban egy módosítót fogunk benyújtani. A bevált gyakorlatokat is meg kellene osztani a német, osztrák és dán vegyes rendszerek bemutatásával, és az ilyen gyakorlatokat, bevált gyakorlatokat a jövőbeli rendszerekben is be kellene építeni. A jelentésnek fel kell hívni a figyelmet a legbiztonságosabb szakképzésre és annak rendelkezéseinek továbbfejlesztésére is köszönöm. Köszönöm szépen. Marian Harkin, parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Igazán csak röviden, itt Mindenek előtt gratulálok eh, a jelentéshez, a jelentés készítőjének, eh, kiváló jelentések, egy-két rövid észrevételem lenne. Nagyon örülök annak, hogy itt eh, szó van arról, hogy jobban el kellene ismerni az informális úton megszerzett kép készségeket is, a formális és az informális kérdés együtt fontos, és eh, a 24. bekezdésben, ahol a kopenhágai folyamatról beszél, valóban ez egy fontos hivatkozás, és ez kulcsfontosságú egész Európában fontos lenne erősíteni a mobilitást, eh, és biztatni kellene a fiatalokat arra, hogy eh, különböző képzési formákban vegyenek részt több tagállamban is. Még két rövid észrevételem lenne. Online szakképzésről is szó esik a jelentésben. Ezt igazából nem tudom, hogy mit értsünk ez alatt, és Elnézést közben megszállt a telefonom, mert szervezni kell, mindenhol törlik a repülőjáratokat, és folyamatosan szervezem a hazajutásomat. Tehát örülök arról, hogy itt az é, a magánélet és a munka összeegyeztethetőségéről is szó van, és ilyen a kettőnek egyensúlyba kell lenni. Nagyon is egyetértek azzal a megállapítással, hogy legyen egyfajta voucher rendszer az Európai Szociális Alap kereteiben. Ezt meg kell néznünk, hogy hogyan lehetne egy ilyen voucher voucher rendszert jobban kihasználni. Akkor kérném a bizottság képviseletében Dalgárdó urat, hogy ugyancsak szóljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! A dokumentum, a jelentés eh, annak a közleménynek az alapján készült, ami idén első fél év, eh, az idei év első fél évében készült el. A szakképzésért felelős miniszterek eh, Brüsszben találkoznak, hogy pontosan ezekről a kérdésekről cseréljenek eszmét. Üdvözlöm ezt a jelentéstervezetet, hiszen teljesen összhangban van a tartalma a mi felülvizsgálatunkkal. A felülvizsgálatunk hosszú távon vizsgálja 2020-ig a szakképzési kérdéseket. Összhangba szeretnénk hozni ezt a 2020-as stratégiával. És azt hiszem, hogy az ön jelentése a fő elemek tekintetében ugyanezen a csapás irányon halad. Szükség van a minőségre. Igen, a szakképzés szakmai továbbképzés kapcsán mindig felvetjük azt, hogy ezt vonzóbbá kell tenni. Olyan időszakot élünk, amikor nagyon nagy a munkanélküliség, és ez nagyon nagy mértékben a fiatalokat sújtja azt látjuk, hogy nagyon nagy különbségek vannak a munkaerőpiacon a rendelkezésre álló munkahelyek, illetve a fiatalok képzettségek között nem találnak a képzettségnek megfelelő munkát, mert bizonyos foglalkozásokat kevésbé vonzónak találnak, nem is mindig a fizetés miatt. A következő években javítanunk kell a szakképzés imidzsét és az ehhez kapcsolódó foglalkozások elismertségét növelni kell. Ugyanakkor nem csökkenthetjük a színvonalat a szakképzésben. Olyan fiatalokat kell bevonnunk a szakképzésbe, akik nem felsőoktatás felé veszik az útjukat, de ugyanakkor jó minőségű tudást akarnak megszerezni. Az átjárhatóságot ki kell emelni itt nagyon fontos, hogy az oktatás többi szektora és a szakképzés között legyen átjárhatóság. A szakképzésre vonatkozó tanulmányokból kiderül, hogy nem tudjuk a szakképzést vonzóvá tenni jelenleg még, és nem igaz, nincs meg az összhang a szakképzés kimenete és a munkaerőpiaci igények között. Határozottan támogatjuk azt, hogy ön a mobilitás növelésére szólít fel a jelentésben. Nagyon egyszerű számokat hagy mondjak. Jelenleg a transnacionális mobilitás kapcsán csak a fiatalok 5%-a vesz részt ilyen programokban, vagy egyáltalán vesz részt külföldön szakképzésben és csak két a a fiataloknak ezt a mi programjainkban. Szeretnénk ezt az arányt fölvinni 20 százalékra, hiszen a, 20, a felső fokú fe, oktatási intézményekben tanulók 20%-a vesz részt valamilyen programban, vagy tekintető mobilnak amikor ön azt kéri, hogy adjunk lehetőséget minden diák számára, ezt én úgy értelmezem, hogy mindenki számára, aki ezt szeretné, biztosítsuk a lehetőséget, ne legyenek pénzügyi akadályai annak, hogy megvalósuljon ez a nemzetközi vagy transnacionális mobilitás. A bizottság jövőre javaslatot tesz majd a szakképzés területén, benchmarkokat fogunk meghatározni a mobilitásra, és majd kérni fogjuk az Európai Parlamenttől, hogy támogassák ezt. Még mindig a pénzügyekről szólva, nagyon jó gondolatnak tartom a folyamatos szakképzésre ezt a voucher rendszert, ennek a bevezetését. Az utolsó információnk erről az, hogy válságos időkben a vállalatok jelentős mértékben csökkentik a képzésre fordítható pénzeket. És ez már igazán aggályos, ez egy aggasztó jelenség amikor azt látjuk, hogy a vállalatoknál pénzügyi okokra hivatkozva csökkentik a képzési költségvetést. Ez pedig pontosan a válságból való kilábalás ellen hat, hiszen ha csak csökkentik a munkaerő minőségének a javítását célzó kiadásokat, azzal éppen el fogjuk mélyíteni a válságot. Ez pedig veszélybe hozza majd, hosszú távon is veszélyt jelent majd a gazdaságra, a növekedésre. Ezért azt hiszem, az Európai Szociális Alap valóban itt nagyon fontos szerepet játszhat. Hogyha tényleg sikerül az valós gazdasági és munkaerőpiaci igényekre koncentrálnunk. Még egy kérdést is szeretném feltenni. Nem értem teljesen pontosan a 11. pontban, hogy a lifelong learning checklist alatt mit értsünk. Kicsit aggódom, hogy esetleg azt kérik a bizottságtól, hogy egy ilyen mindenki számára üdvözítő valamilyen listával álljon elő, ami egyszerre mindenkinek jó, nagyon nehéz lenne egy ilyet elkészíteni, vagy talán jobb lenne, ha elmagyarázná, hogy mit is ért ez alatt, és mi az, aminek az elkészítésére kéri a bizottságot. Köszönöm szépen, Negye Hírsnek adom meg akkor a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a javaslatokat is. Nagyon sok megjegyzést be fogok építeni majd a jelentésembe, különösen majd, ha a módosítók is beérkeznek. Ugye meg volt kötve a kezem, nem lehetett hosszabb ez a jelentés, de még azért ki lehet tölteni itt-ott a javaslatokat. Először is itt van ez a checklista. Például létezik a, az Európa, az Európai Útlevél, ami nagyon sikeres volt, minden nyelven rendelkezésre állt, ezt le lehet hívni az interneten, le lehet tölteni az interneten, és ezt fel lehet használni arra, hogy az életen tartó tanulás során különböző készségeket lehessen megszerezni. Az online lehívható továbbképzési konstrukciók alatt pedig azt kell elképzelni, hogy mondjuk az, az ember letölti az internetről, és akkor válaszol egy olyan egyszerű kérdésre, hogy részt vettem már valamilyen szakképzésben, és hogyha erre nemmel válaszol, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy valamilyen képzés kapjon. Hogyha igennel válaszol, akkor megy tovább, milyen típusú képzésben vett részt, nyelvi képzésben, informatikai képzésben, tehát itt már akkor konkrétabb választ kell adni, hogy mondjuk beteggondozás, van vagy egészségügyben, vagy informatika területén vettem már részt valamilyen szakképzésben. Ez tehát egy olyan program, aminek az alapján mindenki meglátja azt, hogy én eddig konkrétan milyen képzési lehetőségeket használtam ki, miben vettem részt, és mi az ajánlat, a kínálat, hol tudnék aktív lenni, hol tudnék továbbképzési lehetőségeket igénybe venni. Ez még csak persze egy első lépés, hiszen a következő lépés az kell, hogy legyen, hogy ezt kövesse egy személyes testre szabott tanácsadás, akár egy adott vállalat személyzetisével, hogy mit lehet tenni az egyén érdekében. De ez az online dolog, ez egy első lépés, hogy a munkavállalók meg tudják ítélni, hol tartok itt jelenleg, mit tettem eddig, milyen képesítést szereztem, hol, tudném, hol tudnám magamat tovább, továbbképezni, milyen továbbképzési lehetőségek, ajánlatok, kínálat van egyáltalán. Köszönöm szépen! módosítók benyújtásának határideje december 14, a szakbizottság január 24-én, 25-én vitatja meg ezeket, március 15 kompromisszumos módosítások, és a szakbizottságunk március 16-án fogja elfogadni a jelentést. Mindenkinek köszönöm, ezzel lezárom a mai ülést. A következő ülésünk január 24-én délután 3 órakor lesz, és remélem, hogy mindenki sikeresen hazajut.